hogy egyes, egyeseknek személyes problémáik merültek fel ezzel a látogatással. ennek a látogatónak személyes problémái merültek fel, e, ezzel majd foglalkozunk. Tegnap este a Környezetvédelmi Bizottság elfogadta a e, Párizsi Klímaegyezményt. Ezzel damit ist die förmliche voraussetzung ezzel gyakorlatilag a formális előfeltétele teljesült annak, hogy a plenáris ülés ma erről a jelentésről, a Lavia jelentésről, amelyet Lavia képviselő be fog mutatni, szavazzon. Történelmi szavazásról van szó, hiszen ennek a szövegnek, ennek az egyezménynek az elfogadásával ez utolsó politikai lépést is megtesszük eh, afelé, hogy az Európai Unió ratifikálja a Párizsi Klímaegyezményt. A szavazással szabadát tesszük az utat eh, azelőtt, hogy az egyezmény egyezményt elég szerződő fél ratifikálja ahhoz, hogy ez életbe léphessen. 2015. decemberében született meg ez az egyezmény, alig egy évvel, nem is egészen egy év alatt sikerül elég országnak, illetve aláírónak ratifikálni az egyezményt, ez történelmi jelentőségi. A következő marakesi konferenciára ez nagyon fontos jelzés, az Európai Unió ezáltal jelzést ad az Kyoto egyezmény aláírása és életbe lépése között 8 év telt el. Most 9 hónap telt el a Párizsi Egyezmény elfogadása óta. Ezért nagyon örülök és boldog vagyok, hogy kedves kollégák elfogadták a javaslatomat, hogy ezt a történelmi szavazást eh, méltó és ünnepi körülmények között ejtsük meg. Nagyon örülök annak, hogy az ENSZ főtitkára, Ban Ki-moon úr itt van közöttünk. Ön, főtitkár úr, kétség kívül ennek a történelmi egyezménynek az egyik legfontosabb motorja, létrehozója, és sok szeretettel köszöntöm Önt az Európai Parlamentben. Unser Dank am heutigen Tage gilt aber auch der a francia köztársaságnak is szeretnénk köszönetet mondani. A COP21 konferencia vendéglátójaként hatalmas politikai erőfészítéseket tett az egyezmény elfogadásáért. Nagyon örülök, hogy a COP21 klímakonferencia eh, elnöke itt van, közöttünk Royal miniszter asszonyt sok szeretettel köszöntöm, és köszönetet szeretnék mondani önnek, és önön keresztül az egész francia kormánynak az erőfeszítéseikért. A generálsekretär az ENSZ főtitkára Ban Ki-moon úr egy rövid beszéddel eh, fog, beszédet fog tartani, és utána a frakciók elnökeit hallgathatjuk meg, és utána eh, kerül sor a eh, szavazásra. Főtitkár úr, tessék, ön szó. Uh, tisztelt Martin Schulz úr, az Európai Parlament elnöke, tisztelt Jean-Claude Juncker úr, az Európai Bizottság elnöke, tisztelt Iván Korcsok úr, a tanács soros elnökségének elnöke, tisztelt Szegolán Royal asszony, a COP21 elnöke, Tisztelt Márkusz Sefcsovics úr, aki az Energiaunióért felelős biztos, tisztelt Miguel Arias Kányata úr, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és energetikáért felelős biztos Giovanni Lavia úr, az ENVI szakbizottság elnöke, tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt miniszterek! Nagyon nagy megtiszteltetés a számomra, hogy az ENSZ főtitkáraként élhetek ezzel a lehetőséggel, és ismét felszólalhatok itt az Európai Parlament tisztelt képviselői előtt. Nagyon örülök ennek a megtiszteltetésnek, köszönöm Önöknek. Eredetileg nem terveztem Strasbourgba jönni, de úgy döntöttem, hogy mégis eljövök ide, hogy szóljak Önökhöz ebben a rendkívül fontos időpontban, úgy döntöttem, hogy elfogadom Mártin Schulz elnök úr meghívását, hogy beszélhessek arról, mennyire fontos, hogy Európa ratifikálja a Párizsi megállapodást. Nagyon nagyra értékelem azt a vezető szerepet, amit vállalnak. Az Európai Unió hosszú tapasztalatra, történetre tekinthet vissza, ami az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel vállalt vezető szerepet illeti. És mint tudjuk, az éghajlatváltozás korunk egyik legnagyobb kihívása. Az európai polgárok képviselőiként önök többször is bebizonyították, hogy nem csak felismerik, mennyire komoly ez a veszély, hanem hogy készen állnak arra is, hogy megragadják a lehetőséget arra vonatkozóan, hogy fenntarthatóbb, versenyképesebb gazdaságot hozzanak létre, és stabilabb, egészséges társadalmat. Az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye keretében zajló tárgyalások során vezető szerepet vállalt az Európai Unió, és sokat tett azért is, hogy megerősítse a tiszta energiaforrások felhasználását. Ma újra egy lehetőség áll önök előtt, hogy az éghajlatváltozás elleni globális küzdelemben vezető szerepet vállaljanak. Remélem, hogy az eddigi tapasztalatok alapján azokra építkezve mielőbb ratifikálják a Párizsi megállapodást. Ezzel lehetővé válna a tagállamok számára, hogy eljuttassák a ratifikációs dokumentumot a New Yorki, az ENSZ New Yorki székhelyébe is, ez pedig egy nagyon fontos jelzés lenne Különösen, különös tekintettel arra, hogy ez a megállapodás az egyik legkomplexebb, legösszetettebb kihívást kívánja kezelni a korunkban. Az elmúlt hetekben a világ különböző szegleteiben mindenhol nagyon nagy erőfeszítések történtek, hogy a párizsi megállapodás még az idejében hatályba léphessen. Ezen a héten India is formálisan csatlakozott a megállapodáshoz. 31 ország csatlakozott a megállapodáshoz egy olyan magasrangú rendezvényen, amelyet szeptember 21-én szerveztünk meg New Yorkban az ENSZ székhelyén. Szeptemberben a világ két legnagyobb ühegé kibocsátója, az USA és Kína is biztosította támogatásáról, támogatásáról a megállapodást, és csatlakozott ahhoz részes félként. Nagyon hálás vagyok, hogy ezek a vezetők, ezek a kormányok ilyen komolyan kezelik ezt a kérdést. A mai naptól kezdve 62 ország csatlakozott, csatlakozik a Párizsi megállapodáshoz. Ez egy mérföldkő. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! Értem és tiszteletben tartom az Európai Unió egyedi döntéshozó folyamatát, ugyanakkor üdvözlöm, hogy az Európai Unió környezetvédelmi miniszterei szeptember 30-án döntést hoztak arról, hogy gyorsabban kívánnak cselekedni. Ez lehetővé teszi az egyes országok számára, hogy közvetlenül az ENSZ-nek küldjék meg a ratifikációs dokumentumukat. Fontos, hogy önök is elfogadják ezt a felgyorsított eljárást. Ugyanis most az 51-es küszöb érték meghaladásának küszöbén állunk, segíthetnek abban, hogy egy jobb jövőt biztosítsunk a bolygónk számára. Pár, a Párizsi megállapodás szempontjából az a legjobb, hogy a megállapodás mielőbb hatályba lép, és ehhez az szükséges, hogy a legnagyobb gazdaságok is támogassák a megállapodást, és a legsérülékenyebb országok is. A mielőbbi hatályba lépés azt jelezné, hogy az Európai Unió tagállamai elkötelezettek a közös cselekvés mellett és ez a közös fellépés az európai identitás önazonosság tudat lényegét képezi. Nagyon fontos, hogy mielőbb az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló képességet képítsük, és két Celsius fok alatt tartsuk a globális felmelegedést, és mindeközben meg kell védenünk a legsérülékenyebb közösségeket is, és segítenünk kell nekik abban, hogy az éghajlatváltozás hatásaival szemben alkalmazkodni tudjanak a jövőbeni nemzedékek eh, érdekében is szeretném önöket arra ösztönözni, hogy mielőbb ratifikálják a Párizsi megállapodást. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim! Rekordmagasságú hőmérsékleteket jegyzünk ebben az évben és az elmúlt években, ezért is olyan fontos, hogy mielőbb eh, cselekedjünk. Meg kell mutatnunk azt, hogy hajlandóak és készek vagyunk a közös fellépésre, korunk legnagyobb kihívásával szemben. Ez a mi lehetőségünk arra, hogy elinduljunk egy biztonságosabb, fenntarthatóbb és méltányosabb jövő felé, egy egészséges bolygón. Ragadjuk meg ezt a pillanatot, és álljunk ki a szervezetünk célkitűzése és értékei mellett. Hölgyeim és uraim, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! tisztelt miniszter urak! Ahogyan önök is tudják, a főtitkári mandátumom ez év végén lejár. Nagyon nagy megtiszteltetés volt a számomra, hogy ezt a rendkívül értékes szervezetet szolgálhattam, és hogy ilyen szorosan együttműködhettem az Európai Unióval és az Európai Parlamenttel. Szeretném megragadni a lehetőséget és kifejezésre juttatni a hálámat azért a támogatásért, amit önöktől kaptam, és amit az ENSZ kapott önöktől az elmúlt évek során. Őszintén remélem, hogy az Európai Unió továbbra is vezető szerepet játszik majd az ENSZ nemes célkitűzései elérésében az emberi jogok, a fenntartható fejlődés és a béke területén. Köszönöm szépen az önök vezető szerepét, köszönöm az elkötelezettségüket. Dolgozzunk továbbra is közösen azon, hogy a világ jobbá váljon mindenki számára. Köszönöm önöknek az erőfeszítéseket, köszönöm. Vielen Dank, Herr Generalsekretär. Köszönöm szépen, főtitkár úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, most szavazás következik. Először meg fogom adni a szót a frakciók elnökeinek, akik a saját frakciójuk nevében egy-egy rövid nyilatkozatot mondanak el. Utána az, e- az Európai Bizottság elnökének, illetve a tanács elnökének, soros elnökének adom meg a szót, és a, ezen forduló végén a házszabálynak megfelelően meg fogom adni a szót a jelentéstevőnek és a Környezetvédelmi Szakbizottság elnökének Giovanni Laviának. Ezután következik a népszerinti szavazás. Amennyiben elfogadjuk az egyezményt, akkor az Európai Parlament ezzel lezárja a ratifikációs eljárást, vagyis az egyetértési eljárást. Ezek után e, a plenárison alá fogom írni az átadási levelet, és ezt a levelet a tanács elnökének fogjuk átadni. Az ENSZ főtitkára, e, Royal miniszterasszony és az Európai Bizottság elnöke is aláírják ezeket. Ezzel a levéllel majd a tanács e, abban a helyzetbe kerül, hogy New Yorkban az oki, okmányt elhelyezhesse és ezzel a minimális kvótát elérjük, sőt túllépjük, és ezáltal az egyezmény életben lépéséhez minimálisan szükséges aláírók száma meg lesz, ratifikálók száma meg lesz. Az e, e, a szavazás után majd azt kérem, hogy kísérjenek engem Lavia úr, Ben Ki-moon főtitkár úr, illetve Royal miniszterasszony az aláíráskor. Most meg fogom adni a szót Weber elnök úrnak a néppárt frakció nevében. Tisztelt elnök úr, elnök urak, tisztelt főtitkár úr, először is sok szeretettel köszöntöm Önt, főtitkár úr az Európai Parlamentben, és mi is szeretnénk köszönetet mondani Önnek, amelyet munkájáért, amit Európával együtt a világért tett. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a klímaváltozás a mi politikusi generációnk számára kulcsfontosságú feladat, és ezért ez a mai nap kulcsfontosságú nap és mi európaiak büszkék lehetünk, hiszen mi voltunk eh, a motorja annak, hogy megválaszoljuk ezt a kérdést, ezt erre a kihívásra válaszoljunk, és ehhez előfeltétel volt, hogy az európaiak egységesen lépjenek fel, egy hangon lépjenek fel, és globális vezető szerepet mutassanak. Ez megmutatkozik tehát, ezáltal megmutatkozik, hogy az európaiak mire képesek. Az európaiaknak az aláírás után cselekedni is kell, a célokat meg kell valósítani. Kedves kollégák, a frakcióm nevében szeretném kifejezésre juttatni, hogy a mi véleményünk szerint a globális problémákra globális megoldásokat kell adni. A az egész világon tapasztalható populizmus ellenére elérjük azt, hogy megmutatjuk azt, hogy a világ képes globális válaszokat adni. Az emberek gyakran, embereket gyakran aggasztják a globális kihívások és kérdések. A mai nap az optimizmus napja, ma azt mutatjuk meg, hogy megoldásokat is tudunk prezentálni. Köszönöm szépen! A szociáldemokrata frakció nevében megadom a szót Pitel elnök úrnak. Tisztelt elnök úr! Tisztelt Roájál asszony! Tisztelt Banki úr! Megköszönöm, hogy egy évtizede azon munkálkodik, hogy a célkitűzéseket elérjük. A mai Európa az az Európa, amit szeretnénk. Nem olyan Európát szeretnénk, amely önmagába zárkozik, hanem egy világ felé nyitott Európa, amely hű a saját kihívásaihoz, ahhoz, hogy az emberek biztonságát és a föld biztonságát megoldja. Jobb életet próbálunk megteremteni Európában, nem pedig jogi bonyodalmakat próbálunk csak kelteni. Azt hiszem, ennél még többre van szükség más feladatokat is ki kell tűzni magunk elé. Mindazt, amiben megegyeztünk, amit leírtunk, amit lefektettünk, ezeket mind meg kell valósítani, és új célkitűzéseket kell megvalósítani. A Föld több milliárd évvel azelőtt jött létre, mint az emberi élet. A Föld nem a miénk. Viszont mi a Földé vagyunk. És kötelességünk, hogy védjük a Földet, és átadjuk a gyermekeinknek. Köszönöm. E er. Az EKF frakció nevében Messerschmidt képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Múlt pénteken az EU-s környezetvédelmi miniszterek megegyeztek, nem világos, hogy ez megegyezik-e azzal, hogy mindenki ratifikálni fogja ezt. Most az Európai Parlament formálisan hozzájárulhat ahhoz, hogy ezt elfogadjuk, a szerződések ezt írják elé. A COP21 végén nagyon sok ország nyilatkozott úgy, 181 ország nyilatkozott úgy, hogy ratifikálni fogják ezt. Megnézzük, hogy, hogy mi fog pontosan történni. Az ECR úgy gondolja, hogy az Egyesült Államok, Kína és más országok után az Európai Unió is csatlakozhat a ratifikálókhoz, így az év vége előtt kötelező érvényűvé válik ez az egyezmény. Minden egyes érintett felett függetlenül attól, hogy most a civil társadalomról, politikusokról, vagy más formációkról van szó, azt szeretném kérni tőlük, hogy hogy tegyék meg kötelességüket, és tegyék meg mindent azért, hogy a 181 elfogadott nemzeti terv, cselekvési terv megvalósuljon. Érdeklődéssel várom azt, hogy a tagállami kormányok hogyan fogják betartani ígéreteiket ezen témával kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Cimmer asszonynak a eh, GUE frakció nevében. Elnézést, elnézést. A liberális frakció nevében Ferhofstadt elnök úrnak adom a szót, és aztán utána eh, következnek, eh, következik Cimmer asszony. Thank you, President. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt főtitkár úr. Először is szeretném megköszönni önnek az elmúlt tíz évet. Elnök asszony, Örülök annak, hogy eljött, ellátogatott ide, örülök, hogy eltalált ide az Európai Parlamentig. Remélem, hogy most már könnyebb lesz legközelebb megtalálnia, hogy mi, mi is az idevezető utat. Kedves kollégák, azt hiszem ez egy történelmi megállapodás, ami történt a COP21-el kapcsolatban. Szerintem ez legalább annyira történelmi pillanat, amikor az emberi jogok egyetemes, az egyetemes emberi jogokat ki kihirdettük, ez 1948-ban volt. Remélem, hogy ugyanolyan működőképes lesz majd, mint a 48-as nyilatkozat, és meg kell mutatni, hogy ez nem álom, ahogy egyesek állítják, és ez bebizonyítja azt is, hogy Európában képesek vagyunk arra, hogy a megfelelő irányba vezessük a világot, és hogy közösen erősebbek vagyunk. Főtitkár úr, Aleppóban hihetetlen drámai eseményeket élünk meg, civilek halnak meg, kórházakat bombáznak, padhelyzet alakult ki Amerika és Oroszország között. Cinikus szembenállásról beszélhetünk. Nagyon hasonlít ez ahhoz a háború utáni logikához, amiben a biztonsági tanács találta magát. A COP21 és a Párizsi megállapodás pont ennek az ellenkezőjét képviseli, hogy a nemzetközi közösség és Európa igenis képes arra, hogy felelősséget vállaljon, és a több oldalúság, a multilateralizmus a jövő iránya. Köszönöm. Köszönjük szépen Ferhofstadt, és még egyszer, Ferhofstadt úr, és még egyszer elnézést kérek. Most pedig az Egyesült Baloldal részéről Cimmer asszony következik. Tisztelt elnök úr, természetesen készen állok a jövőben a viták során. Elsőként felszólalni a frakciók szószólói között, szívesen bevezethetjük ezt az új rendszert. Tisztelt Banki Mónor, a frakcióm részéről szeretném Önt üdvözölni itt az ülésteremben. Nagy megtiszteltetés a számunkra, hogy itt van az éghajlatváltozás elleni küzdelem globális kihívás, ebben mindannyian egyetértünk. Kötelező jogi keret jött létre az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére, de azt is el kell mondani, hogy a mai döntés csak egy kiinduló pont. Itt ugyanis nem állhatunk meg, ez nem lesz elegendő, meg kell változtatnunk azt, ahogyan élünk, ahogyan termelünk, ahogyan fogyasztunk. A kapitalizmus, mint olyan, nem biztosít ehhez megfelelő keretet. Beszéljünk arról, hogy hogyan tudunk közösen globális szinten felnőni er, ehhez a feladathoz, és hogyan tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy a környezetünk, a társadalmi közösségeink és az együttélésünk az állatvilággal hosszú távon megváltozzék. Ezért még egyszer szeretném megfogalmazni a következőt. Az üvegházhatású gázkibocsátások csökkentésére megállapított EU-s célok nem elegendőek. A kibocsátás kereskedelem sem, rendszeresen működik jól, hiszen egy tonnányi kibocsátás 4 euróba kerül, ez nem megfelelő, nem működik. Változtassunk ezen, és vállaljunk felelősséget a jövő nemzedékekért. Das macht ab für die Fraktion. Most a zöldek frakciója következik, Hármszasszony. Tisztelt Ban Ki-moon úr, tisztelt főtitkár úr! Azt gondolom, hogy önnek is a szíve szakad meg, amikor nap mint nap hallja Szíriából érkező híreket. Szeretnék önnek és az ENSZ-nek gratulálni olyas valamihez, ami siker. Mert a párizsi megállapodásról azért elmondhatjuk, hogy ez egy siker, már most sikerként könyvelhetjük el a ratifikációs folyamatot, és Mély meggyőződésem, hogy a nemzetközi éghajlatvédelem szempontjából nagyon fontos ez a megállapodás, de fontos az ENSZ szempontjából is, amelyet ön még az év végéig vezetni fog. Azt kívánom önnek, hogy járjon sikerrel a szíriai helyzet kezelésében is. Royal asszonytól mi zöldek itt az Európai Unióban azt várjuk, hogy a tanács ne csak dönteni tudjon a ratifikációs folyamatban, hanem cselekvőképessé is váljon, és ambiciózus módon cselekedjen. Az Európai Unióban megvannak a technológiai megoldások ahhoz, hogy máshogy gazdálkodjunk. Az energiatermelés, a közlekedés is az eddigiektől eltérő módon szervezhető meg. Ehhez megvannak a megoldásaink, de most már végre cselekednünk kell. Nem szabad tovább habozzunk. A jövőben határozottan kell cselekednünk. Az, amit mi Európában teszünk, az, ahogyan gazdálkodunk a világ ipari országaiban, az döntő jelentőségű az Európai Unión kívül élő emberek jövőjére nézve is, nem csak ma, hanem holnap és holnap után is. A menekült problémáról most itt nem fogunk vitázni, de az éghajlatvédelmi kihívás hatalmas feladat elé állít bennünket, és az európai vezetők sajnos az elmúlt években nem voltak elég ambiciózusak. Köszönöm a figyelmüket. Az EFTD frakció következik, Pedicini úr. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Mi is örülünk annak, hogy az Európai Unió ratifikálja a Párizsi Egyezményt. Erre szükség volt erre a lépésre, de azt hiszem ez még mindig nem elégséges. Ez csak egy első lépés, de a nyomást továbbra is tartani kell. Új, konkrét fellépésekre van szükség, hogy a legnagyobb kihívásnak meg tudjunk felelni. Hogyha nem lépünk, akkor az elkövetkezendő öt évben hihetetlenül nagy emberi szenvedést fogunk tapasztalni a szegénység miatt. Legyünk bátrak, tudjuk, képeseknek kell lenni arra, hogy egy abszurd modellt elhagyjunk, hiszen ez a modell a növekedésre épül. Azt hiszem a növekedés szót föl kell váltani az egyensúly, egyensúly szónak. A kilenc éves fiam azt mondta, papa, hogyha mindig növekedünk, akkor be fogjuk ütni a fejünket. Azt hiszem pont erre van szükség talán egy gyermek szemével kéne vizsgálni a világot, ettől azt hiszem, hogy sokkal racionálisabbak leszünk. Köszönöm. E Az ENF frakció nevében de elnök úr kap szót. Mit kell tennünk a klímaváltozással kapcsolatban? Az Európai Uniónak semmi tenni valója. Az Európai Uniónak nem kellene ratifikálnia ezt az egyezményt. E, megint csak látom a sok boldog arcot, mert úgy gondolják, hogy valami történelmi eseményen vesznek részt, ezt megértem e, ez egy, megint egyértelmű a különbség. Az egyezmények a fejlődő országok számára nagyon hátrányosak, a klímaváltozás ható, hatásai egyáltalán nem bizonyítottak, és a polgároknak kell fizetni a költségeket a klíma ütemtervből önök fognak profitálni, de a tagállamok és a munkavállalók egyre többet kell, hogy fizessenek az autójukért, a fűtésért, a fogyasztói cikkekért. Az Európai Unió most büszkén ratifikálja az egyezményt, de közben a tagállamok pedig úgy töltik meg tartalommal ezt az egyezményt, ahogy akarják, vagy teljesítik, vagy nem, és ez jól van így. Most pedig megadom a szót Balcó úrnak az függetlenek nevében. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt főtitkár úr! A napirendükön ünnepélyes ülés szerepel, de valójában egy nagyon fontos tartalmi döntésre kerül sor. Az Európai Unió a mi szavazásunkkal fogja ratifikálni. Let me begin again most van már fordtás? kérdezem. van. Okay. Yes, köszönöm. Yes. tisztelt főtitkár úr! a napirendünkön ünnepélyes ülés szerepel ugyanakkor egy fontos tartalmi döntést fogunk meghozni. a szavazatunkkal az európai unió ratifikálja a párizsi klmavédelmi egyezményt. ugyanezt több ország már megtette köztük magyarország is mégis ez döntő lépés, lesz a hatálybalépés tekintetében. az európai uniós tagországai élen jártak a klmaváltozás elleni küzdelemben ambiciózus célokat fogalmaztak meg és teljestették. amikor azonban még az ambiciózusnál is ambiciózusabb célok merülnek föl szeretnék ehhez két megjegyzést tenni talán nem ünneprontás mert sokrétű felelősségünk van az európai lakosságért és az európai gazdaságért is tehát a radikálisnál radikálisabb lépések esetén figyelembe kell vennünk hogy európa csak a kibocsátás ten áért felel és adott esetben globálisan nem csökken hanem csak egy áthelyezésre kerül sor. tehát ennél ezeket a szempontokat figyelembe kell venni az európai gazdaság versenyképessége érdekében. a másik megjegyzés a legfontosabb a párizsi klmamegállapodásban hogy jogilag kötelező érvényű az európai uniónak azonban érvényt is kell szerezni minden tekintetben ennek és nem lehetséges hogy az egyesült államok mint az egyik legnagyobb kibocsátó a hozzáállása majd és a teljestés attól függjen hogy a elnökválasztáson vajon ki kerül hatalomra az érdekérvényestés azt jelenti hogy minden fél teljestse azt amit vállalt. köszönöm szépen! most az európai bizottság következik juncker elnök úr. monsieur le président monsieur le secrétaire euh, général köszönöm szépen tisztelt elnök úr tisztelt főtitkár úr! Európa megmutatja a világnak, hogy igenis képes arra, hogy nagy dolgokat tegyen, hogyha összeszedi magát és összefog. De a párizsi megállapodás nem a véletlen műve, az kellett hozzá, hogy a legjobbjaink ezen munkálkodjanak, és nagyon fontos François Hollande, illetve Laurent Fabius munkássága is ebben, és természetesen Royal asszony is kivette a részét a munkában. Ehhez az kellett, hogy mindenki kitartóan, sok energiával dolgozzon ezen, és ugyanez igaz a ratifikációra. Megtörtént. Egy évvel ezelőtt itt a tisztelt házban azt mondtam, hogy az Európai Unió nem ír alá bármilyen megállapodást, csak nagyra törő, robusztus és kötelező, jogilag kötelező érvényű megállapodást írhatunk alá. Ez megtörtént. Szerencsénk van, mert alkalmunk van egy történelmi folyamatban részt venni, amit majd a utódaink sem felejtenek el. Nem az az első alkalom, és nem ez az utolsó alkalom, hogy egy történelmi dologban részt veszünk. A történelem halad előre, és ez emberiség, ez egy rendkívül fontos ügye, a mi kezünkben van a jövő, büszkék lehetünk arra, hogy megtettünk azt, amit megtettünk. Most pedig a soros elnökség részéről Korcsok úr következik. Tisztelt Európai Parlamenti elnök úr, tisztelt ENSZ főtitkára, tisztelt képviselők! Azzal szeretném kezdeni, hogy a hálánkat fejezem ki és a, a, a nagyra a, és azt, hogy mennyire nagyra értékeljük, hogy az ENSZ milyen sokat tett azért, hogy létrejöjjön ez az ambiciózus párizsi megállapodás, és köszönöm önnek, hogy tíz éven keresztül szolgálta a nemzetközi közösséget az ENSZ főtitkáraként. Ma az Európai Unió megerősíti azon vállalását, hogy tegyen az éghajlatváltozás elleni küzdelemért. Ezért köszönöm önnek, elnök úr, köszönöm az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamenti képviselőknek az együttműködést, és köszönöm önnek, elnök asszony, az, hogy ilyen eltökélten, elkötelezetten biztosította a Párizsi megállapodás mielőbbi ratifikációját. Ez a megállapodás a hitelességünkről is szól, a felelősségünkről is arról, hogy az Európai Unió milyen szerepet kíván játszani a globális szintéren. Az Európai Unió éveken keresztül nagyon keményen dolgozott azon, hogy létrejöjjön egy új éghajlatvédelmi megállapodás, és ez meg is született tavaly Párizsban. Keményen dolgoztunk azon is, ezen a soron kívüli tanácsülésen is, ahol szintén a Párizsi megállapodás EU ratifikációján dolgoztunk. Örülök annak, hogy a tanács formálisan elfogadta a ratifikációról szóló döntést, és biztosítani szeretném a parlamentet, hogy ma nagy lendülettel látunk neki a megállapodás végrehajtásának. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen, Korcsok úr. Most a szavazás következik. Először megadom a jelentéstevőnek a szót, Giovanni Laviának, aki egyben az ENVI szakbizottság elnöke is. Secretary General of United. Tisztelt ENSZ főtitkár úr, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! az EBI szakbizottság elnökeként és jelentéstevőként azt szeretném ajánlani a, tisztelt háznak, hogy nagy többséggel támogassa ezt a kérdést. Körülbelül 15 évvel ezelőtt a kiótói jegyzőkönyvet megtárgyalta az Egyesült Államok szenátus, szenátusa. Azóta az Egyesült Államok, illetve az ENSZ is nagyon sokat tett azért, hogy a klímaváltozást megfékezzük, és létrehoztuk a Párizsi Egyezményt. A Párizsi Egyezményt jó lenne, hogyha az európai polgárok házában is helyet kapna. Ez egy történelmi pillanat. Közös munkánk eredménye mindez. Az európai parlamenti képviselők, az európai tagállamok parlamenti képviselők, a tanács, a tanácsi elnökségek, illetve a bizottság közös munkájának gyümölcse ez. Arias Kányérte biztos úr munkáját szeretném kiemelni, vele folytonos kapcsolatban voltam a munka során. Ma megmutathatjuk azt, hogy az Európai Unió betartja ígéreteit. A jövő generáció számára egy, egy biztonságosabb, biztonságosabb világot tudunk garantálni, egy tisztább Európát. Ma meg tudjuk mutatni, hogy képesek vagyunk rá. Köszönjük szépen. Most pedig a szavazásra térünk át. A tanács határozatának határozatára vonatkozó javaslatáról, a Párizsi megállapodást illetően az Európai Unió részéről. Megnyitom a név szerinti szavazást, a szavazást megnyitottam tehát. Minden képviselő szavazott? Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Hatszázhetvenkilencen szavaztak, 610 szavaztak igennel. Mit nein, mit nein haben gestimmt. Nemmel szavaztak 38-an, és 31 képviselő tartózkodott a szavazás során. Ezennel megállapítom, hogy az Európai Parlament jóvá hagyta a megállapodást.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 Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Nagyon köszönöm mindenkinek. Köszönöm, hogy ilyen nagy többséggel megszavazták a megállapodás ratifikálását, és köszönöm az összes kollégának, aki itt a parlamentben keményen dolgozott azon, hogy mielőbb elfogadhassuk ezt a dokumentumot. Azt hiszem az önök nevében is még egyszer megköszönhetem az ENSZ főtitkárának Bán ki nem csak azt, hogy itt volt ma velünk, hanem azt is, ahogyan önök többen is elmondták, hogy ilyen kiválóan vezette az ENSZ-t az elmúlt tíz év során. És a fennmaradó tisztségben töltött hetekre, és azon túlmenően nyilván önnek személyesen is, sok sikert kívánunk, minden jót kívánunk, és még egyszer nagyon szépen köszönjük önnek, hogy az ENSZ főtitkáraként ilyen drámai, viharos időkben ilyen kiváló sikereket ért el. Köszönöm.